működjön, hogy az európai termelők érdekeit védje. És nagyon örülök, hogy végre a vto val nem állunk vitában. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig a szavazás holnap lesz 11 órakor, 11 óra 30-kor erről a témáról. Most pedig a következő napi rendi pont szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz, a tuberkulózis elleni védőoltással kapcsolatos kezdeményezés. És most Görenc úré a szó 5 percre. Görenc úr szeretne egyáltalán hozzászólni 5 percre? Görenc úr. Um, Herr Kollege, wollen Sie das Wort haben als, für, als Verfasser? Görenc úr, szeretne hozzászólni? Hát ön adta be a szóbeli kérdést. Háromszor szóltam, és a tanács, a tanács képviselői mégsem hallgattak rám. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy egy pán-európai projektet támogathatok, amely rendkívül ambiciózus mind az Európai Unió számára, mind pedig a fejlődő országok számára, amely a tuberkulózisnak kíván véget vetni, méghozzá oltás révén. Körülbelül 7 millióan vesztik életüket, vesztették életüket 2009-ben ebben a betegségben. És ez azt jelenti, hogy 4700-an halnak meg évente. Ez naponta, ez rendkívül nagy költségekkel jár, különösen Afrika számára. A tuberkulózis a fejlődő országok egyik tipikus betegsége. Az Egyesült Királyságban, illetve Írországban is jelen van ezekben az országokban, azonban Moldáviában és Oroszországban is jelentős ilyen eseteket találunk. Ezért egy olyan kezdeményezés indult útjára, amely megfelelő vakcinát kíván kifejleszteni és védeni ezzel a fejlődő országokat, és rendelkezésükre bocsátani elérhető áron. Ezzel kapcsolatban van egy-két megjegyzésem az egészségügynek nincs ára, azonban van költsége, hogyha univerzálisan hozzáférhetővé kívánjuk ezt tenni, akkor ezt az iparosodott országok segíthetik elő, és itt a költségeket föl kell vállalni. Ez azt jelenti, hogy az északi országok, az iparosodott országok finanszírozzák a kutatást, hogyha ezt nem teszik meg, akkor ez elapad. Ezért rendkívül fontos az is, hogy megegyezzük a, a déli országok ö, ö, szinte szimbolikus összegekkel járnak, járulnak ehhez hozzá. Második megjegyzésem. A TBVI kezdeményezés az Európai, Európa 2020-as stratégiának is részét képezi, illetve abba illeszkedik, hiszen az egészségügy területén ez egy prioritást ír elő. És végül az utolsó megjegyzés, kiegészítő finanszírozást is biztosíthatunk, például a Világbank segítségével. Vannak más országok, például Kanada, az Egyesült Államok, illetve a feltörekvő országok, amelyeket érint a tuberkulózis, hozzájárulnak ehhez az erőfeszítéshez, és ez így logikus, és ennek így is kell lennie. Ez azt jelenti, hogy egy PPP keretében kell biztosítani a szolidaritást azok számára, akiknek orvosi szempontból erre szükségük van. Fontos tehát, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen ez a vakcina. Herr Kollege, das Köszönöm, kolléga. Most pedig Csolos úr válaszolhat. Köszönöm. En 2008-ban euh, a tuberkulózis elleni védőoltás kezdeményezés létrejött a PPP keretében. A hetedik euh, keret, kutatási keretprogram keretében, ennek egészségügyi aspektusa keretében, és ez rendkívül fontos. Az újonnan kialakított vakcina még a klinikai, klinikai fázis előtt jár. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nincsenek még klinikai adatok arra, hogy ezek a vakcinák, amelyek most állnak fejlesztés alatt, hatékonyabb len, hatékonyabbak lennének, mint a már alkalmazott vakcinák. Az új vakcináknak hatékonyabbnak kell lenniük, a bacillus ellen, ahhoz, hogy a mostani vakcinákat felválthassák a piacon. Sajnos azonban ez a fontos statisztika még nem áll rendelkezésünkre. A tuberkulózis elleni védőoltás kezdeményezést nem szabad külön kezelni a többi kezdeményezéstől, figyelembe kell venni a klinikai hatásokat. Az Európai klinikai tesztelés partnersége kezdeményezést hozott létre a 185-ös cikkely értelmében, mely szerint 14 tagállam és két társult állam, valamint a bizottság közösen 400 millió eurót allokál a klinikai kutatásokra, Például az AIDS, a malária, illetve a tuberkulózis elleni harcon a szubszaharai régióban. 2014-ig tesztelni kell a jellegi mintákat, és ez a tuberkulózis elleni vakcinát is érinti. Meg kell nézni, hogy milyen alternatívák vannak. A bizottság nagy érdeklődéssel követi az úgynevezett üzleti modellt, amelyet a PPP keretében hoztak létre, és amely benne van a TBVI-ben is. A TBVI egy olyan modell, amely nagyon hasznos eszközé válhat a jövőben. Ehhez azonban a kereskedelmi projekteket nagyon mélyrehatóan elemezni kell, ugyanígy a kockázatokat is, hiszen nagyon fontos pénzügyi támogatást kell kapnia ennek a kezdeményezésnek, Azonban fontos, hogy a jelenlegi kezdeményezés és kísérlet valós eredményeket hozzon. Egy belső bizottság ellenőrizni fogja, illetve elemezni fogja ezt a modellt, és hozzá fog járulni ahhoz, hogy egy olyan koncepciót hozzon létre, amely az Európa 2020-as stratégia megvalósítását segíti. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kommissar. Die und Redner der Fraktionen. Köszönöm szépen. Most a frakciók részében, a néppárt részéről. Carvalho asszony két percre. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A tuberkulózis a világon nagyon nagy aggodalmakat kelt, annak ellenére, hogy nagyokat léptünk előre. Figyelembe véve, hogy egyre gyakrabban tapasztalható ez a betegség, és nincs elég tudományos kutatásunk, látjuk, hogy évente kb. 2 millió ember hal bele. Ezzel az állásfoglalással üdvözöljük az EU állásfoglalását a tuberkulózis elleni harcban. De ehhez további kutatási programokra van szükség, új védőoltásokat kell keresnünk, hiszen a vakcina a legfontosabb közegészségügyi eszköz ahhoz, hogy a fertőző betegségektől meg tudjuk védeni az állampolgárokat. Az egészségügyi alapellátás biztosítása a fejlődő országokban, hogy a várható élettartamot meghosszabbítsuk, a szegénység elleni harc, ez mind fontos. Jó irányba haladunk, léptünk előre, de még jobban el kell köteleznünk magunkat. Össze kell hangolnunk a tevékenységünket, a kutatásokat, a szegénységhez kapcsolódó betegségek elleni harc csak így győzhet, csak így javíthatjuk a helyzetet a fejlődő országokban. Arra kérném a bizottságot, hogy kövesse figyelemmel ezt a harcot. Hogyan teszik ezt? hogyan akarják biztosítani az eredményeket. Hiszen ez a fejlődő országok nagy hasznára lehet a 2020-as stratégia keretében. Köszönöm, elnök, köszönöm, szocialisták és demokraták részében, Cashman úr, két percre. Thank you, Madam President. It's always... Köszönöm, elnök asszony, mindig jó látni önt az elnöki székben, amikor másoknak a súlyos problémáiról beszélünk. Eh, én még tovább is mennék, mint a bizottság vagy Görenc úr. Nyilvánvaló, hogy a tuberkulózis egy komoly egészségügyi probléma, valójában a második leghalálosabb betegség a világon. 1,6-2 millió ember hal meg évente ebben a betegségben. Az EU pénzek pedig jelentősen hozzájárultak az innovatív eh, TB vakcina jelöltek, vagy eh, próba vakcinák kialakításához, eh, és már klinikai kísérleti szakaszba léphetnének ezek a szerek. Ugyanakkor a jelenlegi mechanizmusok és pénzforrások kevés pénzt adnak a drága, költséges, utolsó szakaszos klinikai kísérletekre, amelyek pedig nélkülözhetetlenek a biztonságosság bizonyításához. Tehát megvannak a vakcinák, ugyanakkor nem tudjuk azokat engedélyeztetni ezen kísérletek nélkül. A bizottság kijelentését üdvözlöm, miszerint további pénzeket fognak szerezni. De hadd kérdezzem meg azt, hogy az EDCPT költségvetési rendelkezések hozzá megengedik-e majd azt, hogy klinikai kísérleti eh, laboratóriumokat eh, alakítsunk ki, illetve epidemiológiai tanulmányokat eh, folytassunk, valamint az innovatív új vakcináknak a késői klinikai kísérleteit megtámogassuk, és így is felléphessünk az olyan betegségek ellen, mint a tuberkulózis. Köszönöm. Köszönöm a függetlenek részéről. Vertman asszony, egy percre. Köszönöm szépen. A tuberkulózis a fejlődő országokban gyakori betegség. A világ népesség körülbelül egyharmada fertőzött. 2,5 millióan halnak bele évente. A felmérések szerint óránként heten betegszenek meg újra ebben a beszegségben. Ha összehasonlítjuk a hifertőzés arányával és az étszel, ugyanazt a tendenciát mutatja. A prevenció azonban ellenőrzésünk alá vonhatja ezt a betegséget, mert az ember az egyetlen hordozója a betegségnek. Csak hogy egyre rezisztensebbek a vírusok vannak új tanulmányok, miszerint a D-vitamin adagolása segíthet a betegség elleni harcban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a néppárt részéről Kacmarek úré a szó két percre. Köszönöm, hölgyeim és uraim, elnök asszony a millenniumi fejlesztési gólok, célkitűzések végrehajtási szakaszá végrehajtása során elértünk egy olyan szakaszt, amelyen eredményeket kéne felmutatni, de továbbra is nagyon súlyosak a tuberkulózis adatok Afrikában, Ázsiában. Két milliárdnyian is lehetnek a baktérium hordozók, ez egy harmada a világ népességének, és ezeknek a tizede meg fog betegedni. A legszegényebb térségekben pusztít leginkább a betegség, mert a rossz lakhatási körülmények, illetve a, az élelmezési problémák hozzájárulnak a betegséghez, valamint ezeken a területeken nincs se koordináció, se az AIDS e és a TB kezelése között, se pedig elég pénz nem áll rendelkezésre, és infrastruktúra sem a betegségek kezeléséhez. Eh, nincsenek eh, kiképzett eh, orvosok és egyéb egészségügyi szakdolgozók ezeken a területeken. A legszegényebb országok szenvednek tehát leginkább, illetve azokon belül is a falusi lakosság. Egyes országok 5%-ukat, 5%-át költik a GDP-üknek egészségügyi kiadásokra, míg a legszegényebb országok mindössze 2,5%-ot nem tudunk külső segítség nélkül jelentős növekedést elérni ebben a költségvetésben, az egészségügyi költségvetésben. Nem csak egy egészségügyi problémáról van szó, hanem társadalmi problémáról is, mert a termelékenységet aláássa. Éppen ezért a válaszunk eltökélt kell, hogy legyen. E, ezeket a vakcinákat biztosítani kell. Köszönöm. Köszönöm. Kortes Lastra úr, a szó két percre. Señor comisario, kollégák. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák. Az egészség egy olyan dolog, amire mindenképpen figyelnünk kell. Megígértük, hogy a csecsemő halandóságot csökkentjük, csökkentjük, harcolunk a malária és az éjsz ellen, végjük az anyákat. Az egyik ilyen terület, ahol tennünk kell valamit, a tuberkulózis. De tudjuk, hogy hogy nehéz a helyzetünk ezen a területen. Egyre több erőforrásra van szükségünk a fejlődő országokban javítanunk kell az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Én úgy gondolom, hogy támogatnunk kell ezeket az alapokat. AIDS, malária, tuberkulózis, az úgynevezett vertikális programokat kell folytatnunk. Ezen kívül olyan politikákra van szükségünk, amelyek gazdasági támogatást adnak az érintett országoknak, hogy létrehozhassák a hatékony egészségügyi alapszolgáltatásokat. Ehhez biztosítanunk kell, hogy a legsérülékenyebb népesség hozzájusson ehhez. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Zaborska asszony két percre. Pani predsednička, pán komisár. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. A tuberkulózis az egyik legnagyobb járvány, a malária és az éc mellett, amely nagyon negatívan érinti a fejlődő országokat, különösen Ázsiát és Afrikát. A közvetlen hatás látható a gazdasági helyzet romlásában, de más államokat, más országokat is érint ez a betegség. Ezt a betegséget nem lehet pusztán orvosi problémaként kezelni, illetve magatartásbeli problémának sem lehet fölfogni, legalábbis nem kizárólagosan. A szolidaritás és az igazságosság globális megközelítést követel. A fejlődő országok áldozatai azért lesznek áldozatok, mert az egészségügyi szolgáltatások nem kellő mértékűek, nem fektetnek megfelelő forrásokat és figyelmet a patogének kialakítására, a kutatás és a fejlesztésre. Vannak hősök, akik nap mint nap fáj, küzdenek a tuberkulózis ellen. Segítenünk kell ezeknek az országoknak abban, hogy a milleniumi célkitűzéseket megvalósít, csuk és ez azt jelenti, hogy az egészségügyi dolgozókat a fejlődő országokban támogatni kell, segíteni kell. Ők elhagyják az országaikat azért, mert az egészségügyi költségvetési keretek évről évre csökkennek. Globális megközelítésre van szükség, tehát nem csak a kutatásra kell összpontosítani, és nem csak a gyógyszerágazatra, hanem más területekre is, azért, mert a kutatás még nagyon sok erőfeszítést igényel. Köszönöm. Spontán hozzászólások. Először Kolaszics úr. Köszönöm szépen. Kolleginje, kollégovia. Kedves kollégák! Szeretném hangsúlyozni, hogy a tuberkulózis egy még létező betegség. Évente kb. 2 millió ember hal meg ebben a komoly betegségben. Szeretném elmondani, nagyon jó, hogy felmértük a helyzetet, és a bizottság kezdeményezést tett. Most már nem csak az écről beszélünk, mint fertőző betegségről, járványról, hanem a tuberkulózisról is, amely több millió ember életét rabolja el. Remélem meg tudunk egyezni, hogy hogyan finanszírozzuk az új védőoltások kutatását. Ahogy a bizottság mondta, az új védőoltás azonban még nem készült el, még a tesztelési eljárások elején tartunk. A hatékonyságukat még le kell tesztelnünk a valóságban is. Elnök asszony, én több erőforrás szeretnék látni. Köszönöm, Tanazeszkó úr. Egy percre. Mulțumesc, doamna președinte. Cu o rată a mortalității de 1,6 până la 2 milioane de persoane anual, tuberculoza reprezintă una din cele... Köszönöm szépen. A halandósági arány 1,6 és 2 millió között van évente. Ez a halál ok okok között az egyik legfontosabb ok, főleg a fertőző betegségek között, és nagyon aggasztja a közegészségügyi szervezeteket is. Az orvostudomány előrelép, és be kell, hogy valljuk, hogy eljött az idő, hogy végre a TBV vakcina helyett egy új, modern vakcinát találjunk. Egyrésztről európai erőforrásokra van szükség, másrészt több erőforrásra. A kutatásokat kell fokoznunk. Új erőforrásokra van szükségünk. Például a TBVI-hez alternatív finanszírozási formák kellenek. Remélem, hogy a public partnership az hasznos lehet számunkra. Elnök, köszönöm. Uh, uh, tuberculosis or TB, as it was known in my country. A TBC mintegy fél évszázadon keresztül mi, több, nagyon sok embernek a halálát okozta. 36 éven keresztül nem voltak vakcinák. A saját választókerületemben egy diák az iskolában, illetve a bölcsödében egy kisgyerek, és elkapta ezt a betegséget. Mintegy két millióan kapják el ezt a baktériumot, és szinte 20 másodpercenként meghal egy gyermek ebben a betegségben. Hogyha 2050-re meg akarjuk szüntetni ezt a betegséget, akkor nagyon sokat teendünk. A kutatás és a fejlesztés egyik fontos terület. Japán és az Egyesült Államok vezető szerepet vállal, mintegy 60%-ban ők végzik a kutatásokat és fejlesztéseket ezen a, ezen a területen és megfelelő vakcinát próbálnak kialakítani. Köszönöm, Ferreira úr. Obrigado, Sra. Presidente. Quatro anos do termo do prazo definido para a Köszönöm szépen. Elnök asszony, a millenniumi célkérdések megvalósítása előtt négy évvel járunk. A tuberkulózis azonban még, még, még mindig évente két millió életet követel, Kiváló példa ez az egyenlőtlenségre a világon, hiszen olyan betegségről van szó, amely iparosodott és fejlett országokban alig található meg. Nem lehet megbirkózni ezzel a betegséggel magas szintű egészségügyi szolgáltatások nélkül, amelyhez mindenki hozzáférhet. Nagyon jó minőségű, első szintű egészségügyi szolgáltatásra van szükség, ezért

Hát. Köszönöm. Csolos úr, öné a szó. Merci. Euh, je vais essayer. Köszönöm szépen. Egy-két választ szeretnék adni a felvetett kérdésekre. Először is valóban nagyobb mértékű kutatásra van szükség, ahogyan ezt már a bevezetőmben is elmondtam. A bizottság megpróbálja a tuberkulózis elleni programot kiterjeszteni, támogatni, föllendíteni, és ez a jelenleg működő 400 milliós program keretében valósul meg. A bizottság szeretné ennek második fázisát is bevezetni, kialakítani. Hangsúlyozni kell, hogy a bizottság már jelenleg is nagy mértékben finanszírozást biztosít a tuberkulózis elleni kutatásokra. 65 millió eurót fordítottunk erre. Ezen kívül rendkívül fontos, hogy a PPP-kben rejlő lehetőséget is kiaknázzuk és tanulmányozzuk, hiszen különböző vakcinák versenyeznek egymással, és a klinikai tesztelés fázisában nagyon kényes kérdés a finanszírozás, hiszen itt fölmerül a hatékonyság kérdése. Kellő finanszírozással pozitív eredményeket érhetünk el ezen a területen. A vitaminok alkalmazása, a vitamin alkalmazás is nagyon fontos, hiszen ezzel az ellenálló képességet lehet növelni. Ezt az aspektust, illetve az ellenálló képességet csökkentheti, hogyha nem megfelelően alkalmazzák ezeket a vitaminokat, tehát oda kell figyelni a kockázatokra. Ami az Európai Unió országait illeti, az egészségügyi programok prioritást élveznek, és a bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az Európa 2020-as stratégiának megfelelően beruházásokat eszközöljenek az egészségügy területén, és ugyanígy a kutatás és innováció területén is fontos lépéseket tesz a bizottság, annak érdekében, hogy a tagállamok tovább lendíthessék az innovációt, illetve elősegítsék a kutatást, természetesen nem mellőzve az idősödő társadalom által felvetett problémákat. Az Európai Unió már így is nagyon nagy mértékben kihasználja a fejlesztési alapokat az egészségügy területén a fejlődő országokban, és ez a kérdés továbbra is a figyelmünk középpontjában marad. szeretném megnyugtatni önöket, hogy továbbra is odafigyelünk erre a területre, és nagy figyelemmel követjük a kutatásokat. Köszönöm szépen. A, az ALDE részéről és a zöldek részéről a